Good afternoon, ladies and gentlemen. Allow me to open today's meeting of Regi. Engedjék we'll begin with the adoption. Regi bizottság ülését. Nézzük a napirendet, elfogadhatjuk-e a napirendet. Van-e bárkinek megjegyzése? Akkor azt elfogadottnak tekintem, ha nincs elnök közleményei. Nincsen közleményem. majd talán később fogok mondani valamit, ebben a pillanatban nem. Nézzük az első érdemi napi rendi pontot. Területi tipológiák. Az Európai Unió statisztikai hivatala évek óta ad ki statisztikákat a regionális térségek, a városi és vidéki térségek fejlődéséről. A jelenlegi NAC rendelet azonban még nem teljes körülön alkalmazi ezt a fajta felosztást, és a bizottság javaslata most arra irányul, hogy ez egy technikai jellegű javaslat, hogy a, a már gyakorlatban használt normák, nomenklatúra elterjedjen, általánossá váljon. Ezért most az Európai Bizottság egy szakértőjét fogjuk meghallgatni, utána pedig az árnyék előadók kérdezhetnek mag, meg hát nyilván a szerző, aki ebben az esetben véletlenül pont én vagyok. nulla urat szólítom az Európai Bizottság részéről, hogy tartsa meg a bevezetőt. Köszönöm. Günther Schäfernek hívnak, de a téma felelőse vagyok valóban. Köszönjük Önöknek, hogy meghívtak minket a mai ülésre. Számunkra is nagyon fontos, hogy az eredeti tipológiát továbbfejlesszük, és a parlament jóváhagyásával tegyük ezt. Egy kicsit beszélnék az előzményekről. Évek óta dolgozunk a tipológiákon, ahogy gondolhatják is. Ez egy komplex kérdés, nem automatikusan összehasonlíthatók a régiók, és minden politikai téma kapcsán kicsit más mutatók, normák mérvadóbbak, ugye vannak a tengeri térségek, a hegyi térségek. Statisztikai szempontból már használunk számos specifikus mutatót, és differenciálunk gazdasági és szociális társadalmi szempontok, városi, urbános, vidéki szempontok között, de ezek a tipológiák nem hivatalosak, noha már konszolidáltuk őket a gyakorlatban, itt lenne az ideje, hogy a bevált statisztikai mutatókat, amelyek a különböző dj kben egységesen most már használtatnak, egységesítsük, hivatalossá tegyük. Mert vannak még azért eltérések, metodológiai hibák. A NAC rendelettel kéne teljes összhangba hozni ezeket a mutatókat nyilván és az EU régióit egységesen kéne most már kezelni minden szempontból. Az általunk alkalmazott tipológiák konszolidációjáról van tehát szó, amelyek mondom, hogy gyakorlatban már beváltak, és éppen ezért csak kevés módosítást kérünk. Persze lehetne még tágabb, szélesebb körben is javítani ezeken, de annak érdekében, hogy ezek mindenképpen átmenjenek, arra gondoltunk, hogy csak a legfontosabbakat, a szakértők által javasoltakat javasoljuk egységesítésre, konszolidációra, és számítunk ebben az önök támogatására. Reméljük, hogy a rendelet kiadásával a tipológia, tipológiák egységesebbek lesznek, és így pontosabban fogjuk látni az Európai Unió gazdasági, társadalmi trendjeit, és a politika csinálókat ezek megbízhatóban szolgálják majd ezek az adatok, mint a múltban. Köszönjük. Müller úr. Szót kért, vagy? Igen, csak annyit szeretnék elmondani, hogy ezeket a mutatókat már régóta használjuk, ezek alapján csináljuk az agregált adatösszesítéseinket, a honlapunkon ezeket lekövethetik, Szeretnénk, hogyha még harmonizáltabbak lennének, EU-szerte alkalmazhatók lennének, kiterjedtebb lenne a már egyébként a gyakorlatban sokak által és az OECD által is használt normák. Az OECD nagyon hasonló mutatókkal operál, sőt az OECD-vel közösen alkottunk több ilyen mutatót, itt lenne az ideje, hogy például a város szó definíciója megszülessen EU egységes módon, és így tovább. Köszönjük. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy egyszerűsített eljárásban fogjuk ezt a témát megtárgyalni, elfogadni. Ezért is jelöltek ki engem előadónak és most előadóként, nem elnökként mondanék néhány szót a dossziéról. A javaslatnak az a célja, hogy világosabb definíciókat adjon a földrajzi egységekről, statisztikai megfontolásokból. A definíciók jobb összhangban legyenek, és a gazdasági együttműködési és fejlődési nemzetközi mutatókkal is valóban a város definíciója, a nagyobb város és a funkcionális városi terület kifejezéseknek is egységes metodikát kellene követniük, hogy legalább az Európai Uniós városi statisztikák jobban összevethetők legyenek egymással. Ugye van egy urban agendánk, és ha ezt okosan akarjuk alkalmazni, akkor nem mindegy, hogy milyen statisztikai adatokra alapozzuk döntéseinket, hogyan definiáljuk a városi fejlődést, a várost. A javaslat lehetővé tenné az agregált adatbázisok létrehozását a vidéki és városi térségekben, ezeket összehasonlíthatóbbá tenni, mérhetőbbé, az urbanizáció fokát. Ez egyébként a vidék és városi térségeknek egyaránt érdeke, és az alapdefiníciók és statisztikai normák egységesítével, harmonizációjával, egységes alkalmazásával segítsük a döntéshozást EU és tagállami szinten. Továbbá a javaslat a delegált aktusokkal kapcsolatban a 219-es szikkel összhangban az Európai Unió működéséről szóló szerződés 219-es cikkével összhangban harmonizálná a tipológiákat, és ezáltal lehetőséget teremtene arra, hogy EU e, szerte összehasonlíthatóak legyenek, és célzottabbá tehetők legyenek a politikák. Itt fel szeretném hívni egy részletre egy, a figyelmet, ez sokunk számára nagyon fontos, főleg az, az urbánus városi területek, vidéki területek definíciója vonatkozásában, hogy mi is köztük a különbség. Személy szerint előadóként támogatom a javaslatot, és azt javaslom, hogy egyszerűsített eljárásban fogadjuk el azt. Van-e bárkinek ezzel kapcsolatban megjegyzése, árnyék előadókat kérdezem, illetve a Regi Bizottság valamennyi tagját? Ha igen, akkor most meg tudom adni a szót. Málcsis asszony. Malevics asszony, parancsoljon. Ne kér szót. Hm. Kérő úr, asszony nincs itt a legtöbb árnyék előadó nincs itt, senki nincs itt. Akkor úgy gondolom, hogy egyet értenek, kérdéseket sem látok, akkor köszönöm mindenkinek, akkor így járunk el, egyszerűsített eljárásban elfogadjuk ezt a jogalkotási javaslatot. Következő napi rendi pontunk az előzetes feltételrendszer hozzáadott értéke az európai strukturális és beruházási alapokban színbi bizottsági szolgálati munkadokumentum bemutatása. Az exante feltételek ö, meghatározásának az a célja, hogy az egyes tagállamok régióiban az administratív végrehajtási kontextus hatékonyabb legyen, és a közpénzek elköltése is az Exante feltételrendszer lényegét már a mostani programozási időszak elején megfogalmaztuk. Most arra törekszünk, hogy a 2016-ban elkezdődött feltételeket, amelyeket meghatároztunk, végrehajtassuk a tagállamok által. Egyes tagállamok el vannak maradva. Ezt is úgy fogjuk most megtárgyalni, hogy mintegy nem több mint 15 percben az Európai Bizottságot kérjük, hogy vezesse be a témát, és aztán pedig a tagoknak adok szót, hogy megvitassuk ezeket az exante feltételeket. Grant úr, ön szólítom, parancsoljon. Tessék. Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy meghívta az Európai Bizottságot, és így beszámolhassunk arról, hogy hogyan is áll ez a munkadokumentum. Ha megengedik, akkor röviden az ex-ante feltételrendszerről beszámolnék. Novemberben egyébként ennek a témának szenteltünk az Európai Parlamenttel együttesen egy workshopot, úgyhogy túlságosan hosszan nem időznék ezen. Beszélnék aztán arról, hogy ennek milyen előnyei vannak, jelenleg rendelkezésre áll adatok szerint, illetve röviden arról is beszámolnék, hogy milyen tanulságokat lehet levonni eddig az egész rendszerből. The, the, staff working document is based on the commission. A bizottság létrehozott egy munkadokumentumot az ex ante feltételrendszerről, ahogy az elnök asszony is említette, az ex-ante feltételrendszer feltételeket ö, általában már ö, ezeket általában betartják, ezeket már, ennek már megfeleltek, és a bizottság foglalkozik ezzel, azzal, hogy ez folyt, folyamatosan így legyen. A programozási időszakra vonatkozó ex-ante feltételrendszer teljesítésről van egy tanulmányunk is, és a ország specifikus ajánlásokban is foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Ahogy azt az elnök azt, hogy nem létette, az ex ante feltételek a 2014-2020-as kohéziós politika reformjának egyik nagyon fontos eleme. Az a lényege, hogy a közpénzeket megfelelően hatékonyan tudjuk elkölteni, illetve hogy hosszú távú eredményeket tudjunk felmutatni. 48 ilyen feltételt kell teljesíteni a strukturális és beruházási alapok esetében, illetve a kohéziós politikában 36 ilyen feltétel van. Az ERP program elfogadásakor ezeknek a feltételeknek a 75%-át 75%-át fogadták el, és több mint 800 akcióterv vagy cselekvési terv készült annak érdekében, hogy a még nem teljesített feltételeket is lehessen teljesíteni. Egyébként a tagállamoknak van egy van egy, a tagállamoknak van egy határideje, tehát a tagállamoknak idén júniusig programok esetében be kell számolni arról, hogy hogyan állnak a feltételek teljesítésével, illetve a partneri megállapodások esetében ez 2017. augusztus, és reméljük, hogy addigra sikerül is teljesíteni a feltételeket. De mint tudják, elvileg létezik az a létezik az a kitétel, hogy fölfüggeszti a bizottság a kifizetéseket, hogyha addig, eddig a határidőig nem történik meg a, teljesít, a teljesítés. Nézzük, milyen kedvezményekről Nézzük, hogy milyen előnyökről beszélhetünk először is. A beruházási környezetet általában lehet javítani ezen keresztül az EU-ban. A másik, hogy az ország specifikus ajánlások végrehajtását, illetve a strukturális a strukturális változtatásokat is lehet ezzel segíteni. Az EU vívmányok végrehajtása, megvalósítása is gyorsabbá válik, az adminisztratív kapacitás koordináció is javul, illetve a, az európai strukturális, illetve beruházási alapok is célzottabban használhatók fel. Nézzük az első csoportot, amit említettem. A tanulmányunk, a tanulmány egyik legfontosabb tapasztalata, illetve tanúsága az az, hogy a feltételek nélkül sokkal lassabban egyáltalán nem valósultak volna meg a beruház, valósult volna meg a beruházások egy része. Véleményünk szerint eléggé bővelkedik példákban, rövid példaleírásokban ez a dokumentum, úgyhogy ha még nem olvasták el, akkor melegen tudom ajánlani, nagyon érdekes ez. Minden egyes tagállamra lebontva olvasható ebben a dokumentumban, hogy milyen feltételeket sikerült már teljesíteni. Néhány példát ma is hoztam, ezzel próbálnám illusztrálni, hogy milyen tanúságokra jutott a tanulmány. Az első terület tehát a beruházási környezet A közberuházás, a kis, az Európai Kisvállalkozó Intézkedés csomag, az, az állami támogatások kérdését vizsgáltuk, tehát vannak-e egyáltalán horizontális korlátok. Románia esetében beszélhetünk arról, hogy egy konszolidált jogi keret készült, aztán Málta vagy más tagállamok esetében egy KKV teszt valósult meg, vagy Görögország esetében a digitális növekedés területén sikerült elérni nagyon komoly reformokat. Mondom, nagyon rövid összefoglalása ez a példáknak. A lényeg az, hogy az Európai Unióban a beruházási környezetet sikerül javítani. Alapvetően minden úgy van kialakítva, hogy ez a leginkább a, leginkább a strukturális és beruházási alapok felhasználását segítse, de azért ennek ezen túlmenően is van ennek hatása. Ezen alapok nélkül is érezhető tehát a pozitív hatás. Nézzük a második területet. A különböző szakpolitikai reformokat katalizálják ezek a, ezek a feltételek. Itt is nagyon sok példa van a dokumentumban, de itt is van néhány, itt is megelőbb néhány példát, például az, igaz, az egészségügyben, vagy az intelligens specializációs stratégiában de mondom az oktatás, vagy akár a közlekedés, az egészségügy is, egészségügy területén is megfigyelhetőek a pozitív hatások. Ez is az illetve aznak köszönhető, a feltételeknek köszönhető az is, hogy az ország specifikus ajánlásokat jobban sikerült teljesíteni. Aztán az is nagyon fontos, hogy a reformok végrehajtását felgyorsítsuk. Ezek olyan reformok, amelyek egyébként is végre kellett volna hajtani. a feltételeket úgy alakították ki, az exante feltételeket, hogy a releváns EU-s jogszabályok működőképesek legyenek a tagállamokban. Itt van például a energiahatékonyság témája, láthatják felsorolt példákat. Ezt erről, ezzel kapcsolatban azt láttuk, hogy a csupán az ex-ante feltételrendszernek köszönhetően felgyorsították a tagállamok ezeknek a EU-s vívmányoknak az átvételét. Vagy például Ciprus, Spanyolország és Olaszország esetében sokat segítettek ezek a, sokat segítettek ezek a feltételek a hulladék gazdálkodásban, tehát a, a hulladék ágazatban komoly reformokat hoztak létre, vagy ugyanez megfigyelhető a vízgazdálkodásban más országokban. Tehát ezek olyan reformok, amik egyébként is amelyeket egyébként is végrehajtottak volna, de a feltételeknek köszönhetően ez felgyorsult. negyedik előny, amire a tanulmány rámutatott, az az, hogy sokkal célzottabb a strukturális és beruházási alapok felhasználása. Az önök novemberi workshopjában, a workshopja alkalmával is elhangzott az, hogy a lentről felfelé építkező megközelítésre van szükség, és ez egyértelmű volt a stratégiai, a stratégiai keret, illetve a szakpolitikai keret kialakításakor is. És a novemberi workshopjuk, mondom, pontosan minden erre jutott, és a mi tanulmányunk is erre a következtetésre jutott, hogy ilyen típusú megközelítésre van szükség. Az ötödik terület az administratív kapacitás és a koordináció javítása. A, a novemberi workshopjuk alkalmával is elhangzott az, hogy technikai segítségnyújtást lehetett kérni a folyamat eh, bármely fázisában, hogy az administratív kapacitást és a koordinációt eh, javíthassák, és ez nem csak a beruházásoknak tesz jót, illetve a strukturális és beruházási alapoknak, hanem általában a, a magánberuházásoknak is. Néhány példa a dokumentumból, például a szakmai képzésnél, vagy szakképzésnél, Portugália esetében. Aztán a közbeszerzésben is sok ilyen adminisztratív javulás történt, avagy Franciaországban például az Auvergne régióban a helyi szereplők is részt vehettek a regionális stratégia kialakításában tehát nagyon fontosnak véljük azt, hogy az összes szinten bevonják a szereplőket, az érintett feleket. De azért itt még, itt egyébként komoly haladást értünk el, de még azért lehet javítani. A stratégia kialakítása ahogy azt az előző kép diánál is említettem, illetve az érintett szereplők összefogása először történt meg több tagállamban is, és úgy tűnik, hogy ez a helyi vagy a regionális szervezésnek egy hatékonyabb formája. Milyen tanulságot lehet mindenből levonni? Az illetékes szervek, illetve a tanulmány is arra jutott, hogy rengeteg haszna van a feltétel, az, elő, az ex-ante feltételes, feltételrendszernek, de ahogy ezt a novemberi workshopon is hallották, ez az első alkalom, hogy ezt az eszközt felhasználták a strukturális és beruházási alapoknál, és hát nyilván itt minden esetben itt is egy tanulási folyamatról van szó, az illetékes hatóságok, és a tanulmány is arról számolt be, hogy elég komplex ez a folyamat, tehát a folyamat végrehajtásához nagyon komoly forrásokra van szükség, és ezt mi is, ennek mi is tudatában vagyunk, de megerősítettek ebben a hitünkben a partnerek is. Aztán a partneri megállapodásoknál és a programoknál is kétszeres elemzésre van szükség illetve probléma az is, hogy az, a határidőnek való megfelelés sokszor gondot jelent. Elvileg tavalyra terveztük például az exante feltételek teljesítésének határidejét, de hát ezt idénre kellett elhalasztani. Nézzük a hatályt. A, a rendelet a rendeletet a társjogalkotók fogadták el az arányosság kérdésével, elvével, már akkor is foglalkoztak, de visszatért ez a probléma, mert egyes tagállamok úgy vélik, hogy a az arányosság elvét nem mindig alkalmazták a rendeletben. Sokszor úgy vélték a tagállamok, hogy túlságosan tág a hatály, és önök is foglalkoztak azzal a novemberi a novemberi workshop alkalmával, hogy hogyan lehetne vajon jobban alkalmazni, vagy célzottabbá tenni ezeket a feltételeket a helyi vagy regionális szükségleteknek, hogyan lehet ezeket jobban megfeleltetni. Egyéb tanulságok. A fenntarthatóság kérdése azok a következtetések, amikre önök jutottak novemberben, azok érvényesek. Tehát jó lenne, hogyha ez a feltételrendszer nem egyszerűen arról szólna, hogy a feltételeket teljesítjük, kipipáljuk és hátradőlünk. A jelenlegi rendszernek vannak hiányosságai, hogyha a feltételrendszert elérik a tagállamok, akkor ugye ezt elküldik az erről szóló anyagot a tagállamok a, a bizottságnak, és ezután végül is a bizottság befejezi a folyamatot. Nos, mi ezt nem így látjuk, hanem úgy, hogy a végrehajtandó feladatokat folytonosan figyelemmel kísérik a régiók, a tagállamok, a, ragállami, a tagállam és a regionális gazdaság szempontjából ez elengedhetetlen. És még egy dolog, Vajon az administratív és intézményi kapacitás megfelelően, illetve eléggé bevontuk-e az érintett feleket. Sok civil szervezet erről számolt, de három-négy héttel ezelőtt találkoztunk velük. Ők általában pozitívan gondolkodnak az exante feltételekről, és úgy gondolják, hogy ez a hogy helyi szinten ez nagyon sok pozitív változást jelentett, de szeretnék, hogyha ők aktívabban részt vehetnének ebben. Van még egy végső kérdés. Még mindig van egy olyan három éves türelmi időszak, amely lehetővé teszi, hogy a nem teljesített feltételeket teljesítsék, nagyon ezt meg kellett tartani. Ugyanezt a megközelítést kell -e megtartani majd. Még egy dolog fölmerült az önök novemberi workshopján. Azt hiszem, egy tagállami képviselő mondta el azt, egy tagállami képviselője, hogy a tervezhetőség nagyon fontos, tehát hogy előre lehessen tudni, hogy mik a feltételek. Ez nem feltétlenül kapcsolódik a jogalkotási folyamathoz egyébként. Mik lehetnek a következő lépések? A, ugye éppen ez a mai eszmecsere. A strukturális párbeszéd keretében már nagyon sok nem kormányzati szervvel egyeztettünk, a dokumentumot pénteken fogjuk bemutatni a tanácsban, és ezután a hetedik kohéziós fórumon is napirendre kerül majd ez a téma júniusban. Köszönöm. Köszönöm szépen, kollégák, most átadom a szót, kérdések, Hannister úr. Köszönöm szépen a kis szünet után nagy inspirációt érzünk arra, hogy még mélyebbre ássunk, mintha visszhangozna a mikrofonom, mondja az előadó. Rendben van most talán? Jó. Ugye nagyon fontos, hogy eh, egy olyan időszakban vagyunk, amikor az Európai Bizottság azt mondta, hogy jobb szabályozást akarunk. És ahhoz, hogy az európai eh, jogszabályok mind eh, javuljanak, a feltételeket, a kondicionalitást nagyon fontos építő elemnek tekintjük. E- ezzel lesz jobb a, az eredmény, a bizonyíték alapú, teljesítmény alapú struktúrák így alakulnak ki. Most a félúton vagyunk, és néhány kérdés merült fel. Az egyik legfontosabb talán az, az a keret, ugye 7 év, ami alatt mérjük az eredményeinket, a partnerségi megállapodás, az, operát, az operatív terv eddig működött, és aztán az eredményeket ugye mindig öt évvel később kezdik csak elmérni. És mi lesz? Milyen furcsa dolog ez? Ugye közben van három választás, minden változik, kormányzatok jönnek, mennek, mi pedig 7 éves időszakokkal dolgozunk. És az emberek ugye a politikusok azt akarják, hogy újra válasszák őket, ami problematikus a teljesítmény szempontjából. Nos, az érdekelne, hogy ez az Európai Bizottság jobb szabályozásának öm, programjával, hogyan, programjához hogyan kapcsolódik. A 2020-as időszak utáni időszakra vonatkozó kohéziós terveket júniusban fogjuk elindítani, és a Költségvetési Szakbizottság már látható, hogy sokkal inkább eredményorientált finanszírozást akar. Pedig már ezt csináljuk, az eljárásokat, az ellenőrzési formákat mind több szintű irányításra helyeztük át, és nagyon optimista kereteket dolgoztunk ki. A jobb szabályozást kérjük, akkor tulajdonképpen az Európai Bizottság jó osztályzatot kaphat, jól végezte ezt. Végül is a Juncker Bizottság végén majd e, így ezt fogják megállapítani. Látták, hogy hogyan változtattuk meg végül is alapvetően a munkánkat. A parlament szempontjából nagyon fontos lenne, hogy a különböző szakbizottságbeli kollégákkal, a finanszírozás, környezet, mezőgazdaság, stb. Ott mondhassuk, elmondhassuk, hogy igenis, nagyon jó a hitelezési stratégiánk. Időt igényes, de az Európai Bizottság szempontjából, programja szempontjából is alapvetően fontos, hiszen bevonja az embereket, a KKV-kat, és egy, az új munkamódszernek egyik pozitív példája. A kondicionalitás, mint olyan, Tavaly látható volt a cseh elnökség idején, és a, pozson, a tanács pozsonyi következtetéseiből is látszik, hogy milyen pozitívan állnak ehhez hozzá. Rengeteg munka, munkát igényel, de mégis nagyon sokat segített abban, hogy az érintettekkel együtt lehessen kidolgozni az intézkedéseket és a megállapodásokat a tagállamokban ki lehessen próbálni. Nagyon érdekes, a jelentésben az ország specifikus ajánlásokat is említi nagyon gyakran. Ez ugye a 2020-as időszak utáni szakaszra vonatkozik. Az országok a többéves pénzügyi keret alapján is így járnak el, kapják a forrásokat, és hogyha szoros a kapcsolat az ország specifikus ajánlásokkal, akkor sokkal jobb lehet a teljesítés. Láttuk a közbeszerzési problémákat. Valóban ez mind nagyon fontos. Vajon van-e statisztikai bizonyítéka is azonban annak, hogy az országspecifikus ajánlások 75%-át a források biztosításához kapcsoljuk. Van, van-e, van-e, ez nem olyan, mint egy közért, hogy az ember berakja ezt, meg azt, meg amazt a projektbe. Nem, hát én ugye azt szeretném tudni, hogy bizonyos dolgokat miért raknak be, ebbe a kosárban, miért, mi van benne. Az Európai Bizottság új eszköze ugyanilyen lehetőségeket fog majd nyújtani, de mi lesz a különbség? A külső kondicionalitás közvetlenül kapcsolódik mindehez, és talán sokkal fontosabban segíti majd a a periódus végén az értékelést. De nagyon köszönöm, hogy betekintést kaptunk ebbe, amit együtt dolgoztunk ki, de úgy gondolom, hogy ez azért egy rendkívül komplex kérdés. És az a baj, hogy a végén minden le- jósülhet el, de minden rossz is lehet. Köszönöm szépen, Van Hiltenburg a következő. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönöm a kiváló előadást. Határozottan hiszek a külső kondicionalitás többletértékében. Pontosan amiatt is, amit Lamberts kollega említett. A strukturális reformokról van ugyanis szó, és a, a munkadokumentum 18. oldalán azt mondja, hogy nagyon hasznos lenne a pozitív ösztönzőkre is reflektálni azokra, amely a kifizetéseken kívül a programok hatékony, az EU a társfinanszírozott programok hatékony végrehajtását segíti. A strukturális reformprogramokról hallottunk most Nisztelrooy úrtól. Van-e egyéb ötlete is, amit, ötletük is, amit el tudnának mondani nekünk, ami sokkal pozitívabb hatással lenne, mint a kifizetések egyszerű felfüggesztése? Ugye látjuk, hogy vannak bizonyos külső kondicionalitások, amiket nem tudnak teljesíteni, és hogyha egyedül csak az, hogy tehát az egyetlen vállalat nem lehet az, hogy felfüggesztik a kifizetéseket. Ez a strukturális reformprogram alapján is nagyon fontos lenne látni. Köszönöm szépen, Maletics asszony. Köszönöm szépen akkor, amikor a külső kondicionalitásokról beszélünk, akkor azt kell megnézzük, hogy mit akarunk a tagállamok szintjén elérni mindezzel. Csökkenteni kell ezt a, az aha hatást, a meglepetés hatását a tagállamoknál, hiszen alapvetően Ezt már a legelején meg kellene tudni mondani a jogszabályban, világossá tenni a tagállamok számára, hogy ha e az általános iskola, középiskola, egészségügy, környezet, közlekedés, bármilyen területen ráfordításokat akarnak biztosítani, akkor arra stratégiai dokumentumot kell kidolgozni. Meg kell mondani, hogy hol tartanak, hova akarnak eljutni, és az EU források hogyan járulnak hozzá ahhoz, hogy célba jussanak. Tehát ez az, amit, amit nem lenne szabad bonyolultá tenni, és most, most viszont túl bonyolult a külső feltételek miatt, amelyeket nem tudnak teljesíteni. És ez valóban probléma, teljesen egyetértek kollégámmal. Meg kellene nézni, hogy mit tegyünk a külső kondicionalitásokkal, amelyeket nem teljesítenek, és meg kellene nézni, hogy vajon a gyakorlatban az országoknak van-e valami, ami a másik irányba mutat, hogy mit érnének el az EU forrásokkal, enélkül a dokumentum nélkül, a külső feltételek dokumentuma nélkül. Úgy gondolom, hogy ez a helyzet, a helyzetet nagyon alaposan elemezni kellene, következtetéseket levonni a jövőre, a külső kondicionalitást pedig általánosabb formában kellene meghatározni, hogy az országok előre tudják, hogy mi szükséges ahhoz, hogy bizonyos területeken költhessenek EU forrásokat. Köszönöm. Úgy látom, hogy más nem kér. De, Matanor megadom a szót. Egy kérdésem van a bizottság felé. Úgy gondolom, hogy végül is a lehetséges fejlődés, a közbeszerzés, az állami támogatások fontosak, és Olaszország esetében is. Aztán a 2014-es irányelv végrehajtása, és a bizottság által meghatározott közbeszerzésekre vonatkozó kiírások egyszerűsítése, ahogy a bizottság kértek. Köszönöm szépen. Akkor megadom a szót a válaszadásra. Köszönöm szépen. Először is Van Nisztelrooy úr. azt hiszem egyebek mellett az időzítésről is beszélt, és az alapok egyik legfontosabb célja, hogy a közép- és hosszú távú strukturális beruházáshoz biztosítson forrást a tagállamokban. Az a tény, hogy az éves alapon meghatározott nemzeti költségvetések stabilitást jelentenek a tagállamok számára, a, tehát az éves alapú költségvetések mellett biztonságot jelentenek. Második dolog. A jobb szabályozással valóban a bizottság központi szolgálataival is együttműködünk, Timmermans úr munkatársaival, általában a jobb szabályozásról is. Ennek részeként úgy gondolom, hogy a REFIT programot is, és az egyszerűsítésre a kedvezményezett érintettek részvételével létrehozott vagy működő magas szintű egyszerűsítési munkacsoport munkáját is. Úgy gondoljuk, hogy a, az omnibus javaslatban ez már benne van, és nagyon sok minden majd a szabályok egyszerűsítését fogja jelenteni a magas szintű munkacsoport közreműködésével. A harmadik dolog pedig, a, ja igen, hát a magas szintű munkacsoportnak a munkája folytatódik. Megnézik idén például azt, hogy a jogszabályokat hogyan lehet az új, az új ö, finanszírozási periódusra vonatkozóan is egyszerűsíteni, javítani. Hadd kérdezzem meg, ugye mindenkivel együttműködnek? De az a kérdés, hogy elfogadják-e a mi munkamódszerünket? Hiszen rengeteg szakpolitikai terület van. Minden, a, kezdve a földrengésektől a beruházásokig. Mondhatjuk-e azt, hogy igen, ez az új rendszem, elfogadják, vagy pedig túl hosszú, túl nehéz, túl terhes, aránytalan, stb. Ezt egy picit meg tudja -e válaszolni. Tehát, hogy mi, mi, a, mi a valódi helyzet? Nem. Én csak a bizottság nevében mondhat, a bizottságról tudok szólni. A bizottság a valóban az eredményorientált költségvetés felé eh, tekint pontosan azt, az, hogy hogyan fogadják a, a mindazt a jogszabályt, amin önök is olyan keményen dolgoztak, reméljük, hogy jól fogadják, de az tény, hogy a rendszert a 2014-2020-as időszakra tervezték, amelyet sokkal inkább erőteljes, eredményorientált rendszer. Úgy gondolom, a bizottság ebbe az irányba dolgozik, de a központi szolgálat nevében nem szólhatok. Én remélem, de nem mondhatok a nevükben vagy helyettük semmit. de mindig lehet eh, javítani, de hát ez egy nagyon eh, kemény, szilárd rendszer, mindig lehet javítani, és eh, komoly beruházásokat is meg lehet néz, meg, meg lehet ezekkel kapcsolatban is vizsgálni. A politikai kontextusban viszont úgy gondolom ez a kérdés igenis releváns, de sajnos nem tudok pontosabb választ adni a második dolog, amit felvetett a cseh elnökség, igen pozitív munkája, nem biztos persze, hogy kérdés volt, de valóban jelentős visszajelzés van a külső kondicionalitásra vonatkozóan. Az érintettek nagyon-nagyon támogatják ezt, úgy gondolják, hogy ez sok mindent sok mindent segíthetett volna korábban, és akkor nem volt, viszont most a módosításokat követően igen, tehát az általános visszajelzés az rendkívül pozitív. A cseh képviselő is, ahogy ön is mondta a workshopon, nem minden régió támogatja ilyen formában, de úgy látjuk, hogy a döntő többség igen. A harmadik dolog pedig a a CSR-re vonatkozik. A tanul, tanulmány zajlik most is, vagy van folyamatban a CSR-ekkel kapcsolatban, és nyilvánvalóan a megfelelő tanulmányt időben ki is fogjuk az eredményekre vonatkozóan. De Niszt Feniszter úr talán meg is a vállalat szociális felelősségével kapcsolatos tanulmány még nincs elkészítve, de folyamatban van. Nos, ami az SRSS és a teendők, lehetséges teendők. Nos, valóban úgy gondolom, hogy jelenleg nem igazán szeretnénk előre megítélni azt, hogy mi lesz majd egy jövőbeni vita végkieredménye, az eddigi tanulságokat megvizsgáltuk, levontuk a következtetéseket, és beszélni fogunk nyilvánvalóan a lehetséges további lépésekről. A, a stratégiai dokumentum talán túl komplex, ez lehet, hogy ez látszott is a, a, tan, a, az előadásból, de ha azt látjuk, hogy 86%-os a teljesítés, eh, és a bizottság azt eh, elemezte is, akkor a fennmaradó 14%-ra vonatkozóan a tagállamoknak még júniusig van ideje. Tehát, hogyha valamit nem is tettek, nem is teljesítettek, akkor eh, azt megtehetik. 2012-ben volt meg a tervezet, a bizottság szempontjából rengeteg idő volt arra, hogy a külső kondicionalitás elind, rendszere elinduljon. Több tagállamban láttuk, hogy sikerült a rendszer elindítása, míg másoknál nem, de valóban a jelenlegi helyzetet látjuk ebből a dokumentumból, de ez még nem egy végleges elemzés. És sajnálom, de nem egészen értettem a közbeszerzésekkel kapcsolatos megjegyzését. Köszönöm szépen. A bizottság már tudja, hogy vannak-e eredmények az exante feltételek kapcsán a közbeszerzési területen. Okay. With regard to the achievement... Nos, a, az elért eredmények vonatkozásában, legalábbis így értem a kérdést, azt mondhatjuk, hogy sok tagállam már tett lépéseket, a közbeszerzések ante feltételességi rendszerre való összeegyeztethetősége érdekében. Ha egy tagállam jelenti, hogy az ante feltételeket teljesítették, akkor a bizottság megfelelő szolgálatai ezt persze ellenőrzik, a közbeszerzési területen is, és értékelik, hogy ez mennyiben van így tényleg. Csak négy tagállam maradt el a jelentéstétellel, a többiek már mind jelentették a helyzet állását. Köszönöm szépen. Nincs több kérdés, akkor ezt a témáról, ezt a vitát berekeztem, és köszönöm, hogy válaszoltak a kérdéseinkre. Most mesélét fogunk folytatni az Európai Bizottsággal, a legkülső régiókkal foglalkozó negyedik fórum eredményeiről. Ez a negyedik fórum a legkülső régiókról egy új stratégiát vitatott meg. Ezt az Európai Bizottság szervezte Brüsszelben március 30-31-én, néhány hete. Ennek a programját mm, megkapták az elektronikus dokumentumok között, illetve a bizottság honlapján is olvasható. Ez számos régió számára fontos vitafórum volt, főleg kilenc ilyen külső régió és az őket tömörítő négy tagállam vettek ezen részt. A bizottság az érdekükben a 2012-es stratégiáját, a legkülsőbb régiókkal kapcsolatban éppen átdolgozza, hogy ezekben a térségekben is növekedés lehessen generálható. Fontos konklúziókat vont le a tanácskozás, és a mi szakbizottságunk is foglalkozik a témával. A 349-es szerződéses cikk végrehajtásáról írunk ugyanis jelentést. Almarzsé úr ennek a témának az előadója, és majd szavazni is kell rólunk májusban. Vagy róla. Ebben a parlament álláspontja található. A mai eszmecsere ezért aktuális, hiszen a közeljövőben kell döntenünk a jelentésről. Örülök, hogy eljött körünkből a bizottság képviselője, vagy többen is eljöttek a bizottságtól, igen. Üdvözlöm Önöket, és akkor meg is adom Önöknek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. El szerettem volna mondani, hogy ez a negyedik legkülső régiók fórum nagyon sikeres tanácskozás volt. A jó partnerség jegyében zajlott, tehát az érintett tagállamok, régiók és az EU intézményei között. A parlamentet is képviselték többen. Omási úr például ott volt önöktől, de más parlamenti képviselőket is láttunk. Összességében 658-an vettek részt ezen a találkozáson, és 700-an követték webstreamingen a találkozásokat. A legkülönbözőbb ágazatokból szakértők, a regionális helyi önkormányzatok, képviselői közül az európai intézményektől, és számos, mint egy 50 újságíró is. Tehát jó volt a sajtó visszhangja is az eseménynek, és kiderülhetett így a médiában is, hogy milyen jó a partneri kapcsolat az Európai Parlament és partnerei között. Önök részéről ugye maga az elnök jött el, fontos üzenetet fogalmazott meg, és két fontos előadást is tartott egy-egy parlamenti képviselő délelőtt délután a legkülső régiókkal kapcsolatos stratégia vonatkozásában. Találkoztam ezekkel a képviselőkkel, asszisztenseikkel, végig ott voltak velünk, ez még persze csak a kezdet. Az ön által is említett közlemény, évvégén fogjuk ezt kiadni, indítja majd be a valódi széleskörű társadalmi vitát erről a kérdésről. Az Európai Bizottság elnöke is ellátogatott a konferenciára, és elmondta, hogy a legkülső régiókkal kapcsolatos stratégia ügyében úgy érzi, hogy a jelenlegi bizottság innovatív, ambíciózus, sok mindent megpróbáltak már eddig is tenni, ezekért a régiókért fontosnak tartják őket, és nyitottak minden probléma megfogalmazással kapcsolatban. a jelenlegi gazdasági válság hatásai a legkülső régiókra témára is érzékeny. Eljutották hozzánk a regi bizottság véleménytervezetét a 349-es cikkel kapcsolatban. Ezt most tanulmányozzuk, és az önök szakbizottságával folyamatosan szoros kapcsolatot szeretnénk ápolni, mert végül is a stratégia hatékonysága szempontjában nagyon fontos, hogy önök is megfogalmazzák inputjukat. Van-e bárkinek kérdése, kérdezi az elnök? Van Meltenberg úr. Egy általános kérdésem lenne, Omar Zsé úr jelentése kapcsán. Többen azt szeretnék, hogy 349-es cikket konkrétabban alkalmazza a bizottság. Van-e valamilyen olyan konklúzió, hogy hogyan lehetne a 349-es cikket jobban alkalmazni a múltbelinél? Mondott erről valamit a konferencia, mert ezt sokan fontosnak tartanák, hogy legyen. Moszkó úr, tessék. elnök asszony, kedves kollégák, először is arról szólnék, hogy eh, gratulálok a bizottságnak, hogy ezt a negyedik fórumot megszervezte eh, néhány héttel ezelőtt. És ez eh, nagyon fontos, hogy megtörtént, ez egy nagyon magas szintű politikai részvétellel működő konferencia volt, ugye a bizottság elnöke, Juncker úr is ott volt, a parlament elnöke is, és Látható, hogy komolyan veszik ezt a problémát az intézmények. Tudunk végül is mindent a, az útvömer, a külső területek specifikus problémáiról, és Angolyan asszony is emlékeztetett rá, hogy a tengeren túli területek főleg attól szenvednek, sok mindentől szenvednek, strukturális hiányosságoktól, amelyekkel foglalkozni kéne, infrastruktúrális egészségügyi képzési hiányosságoktól, és általában a gazdasági kilátások hiányától. Az Európai Unió már több éve foglalkozik a problémáinkkal, de sajnos továbbra is az a benyomásunk, hogy igen, a 349-es cikk nem érvényesül úgy, ahogy annak kellene neki, és az Európai Bíróság is vizsgálja ennek a cikknek az érvényesülését, már pedig az ott élő emberek érdekében ez egy alapvető dolog lenne, hogy érvényesüljön. Ez ugye az értelmezések vitája, miatt van így az Európai Bizottság és a Tanács között. Nem ugyanúgy értelmezik ezt a cikket, pedig szerintünk egyértelműen azt mondja ki, hogy a bizottságnak specifikus intézkedéseket kell megfogalmaznia, amelyek összhangban vannak a szerződésekkel és az Európai Unió érdekeivel. Több választott képviselő a térségben, ezt erőteljesen szeretné érvényesíteni, de nem hallottunk a bizottság részéről még eléggé konkrét elkötelezettséget, és ez is egy elmulasztott lehetőség volt szerintünk, ez a negyedik fórum. Ezért arra kérem az Európai Bizottság képviselőit, hogy most a Mázsi úr jelentése kapcsán, aki most nincs ma itt, vizsgálják meg nagyon komolyan mélyen, hogy a 349-es cikket hogy lehetne végre érvényesíteni, és autonóm, ambiciózus, felülős módon tegyék is meg azt, amihez szükséges. Kérem az Európai Bizottságot, hogy tegye magáévá az Európai Bíróság határozatát, amely megállapította, hogy hiányos a végrehajtás, és itt lenne az ideje, hogy a térségben jelentkező számos probléma megoldása érdekében ez megváltozzon. Gyakorlatilag egy hónapja súlyossá vált a helyzet részben a cikk nem alkalmazása miatt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenki tudja, hogy én szívemen viselem a külső térségek ügyét, és a különböző földrajzi hátrányoktól szenvedő Európai Uniós régiók ügyét. Tehát a magam részéről mindent megteszek a segítségük, segítésük érdekében, de épp ezen régiók képviselőjének tanácskozásán kiderült, hogy végül is mindegyikük egy Európai Uniós tagállamhoz tartoznak, és elsősorban a tagállam felelős értük. Tehát az Európai Unió bizonyos feladatokat nem végezhet el a tagállamok helyett, még ha szeretne sem, legfeljebb felszólíthatja a tagállamokat arra, hogy mindent tegyenek meg a saját régiójuk boldogulása érdekében. És ö, nem lehet minden problémát az EU-n nyakába varni, ugyanakkor különböző fokú ezen térsége a saját anyaországokhoz, és a kereskedelmi gazdasági kapcsolatok szempontjából ez, illetve a földrajzi távolság is mérvadó, és hát erre eddig is tekintettel volt a jogalkotás valamennyire, <clears throat> de a regionális adottságok, korlátok miatt, például amiatt, hogy egyes határok a környező országokhoz le vannak zárva, ezért tényleg ezek bizonyos izolációtól szenvednek, és itt az EU viszont tényleg tehetne valamit. Ja. Köszönöm. Szeretne esetleg még valaki hozzászólni? Jó, akkor köszönjük. Bordi asszony. Kérem, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rappelez que ce forum était un... Hadd mondjam el azt először, hogy ez egy nyilvános fórum volt, ez egy nyilvános vita volt. Tehát a bizottság is szerette volna meghallgatni az érintett felek, vagy akár bárkinek a véleményét, illetve a megújított európai stratégiával kapcsolatban is szeretük volna mondani a véleményüket, de az alapcél az volt, hogy vita jöhessen létre, eszmecsere jöhessen létre, és hogy ez után a bizottság létre tudja hozni, vagy meg tudja hozni a javaslatait, reagálva az igényekre. Moszk Moszkvon úr említette, hogy ez egy nagyon magas szintű esemény volt, a régiók elnökei és a bizottság elnöke is megjelent, és mindannyian utaltak a bíróság ítéletére. Juncker úr is megtette ezt tehát. Ez azt jelenti tehát, hogy a legmagasabb szinten is felmerült ez a probléma, és természetesen erre odafigyel a bizottság is. Omar úr jelentését még nem fogadták el, de ebben is van egy javaslat a közleményre vonatkozóan, ami ugye még nem született meg. Valóban nem lehet mindent elérni európai szinten, sok szakpolitika létezik ez, Egyébként a negyedik fórummal párhuzamosan szakértői konzultáció is zajlott, a körforgásos gazdaság, a zöld gazdaság, a digitális hozzáférhetőség, a közlekedés témájában értekeztek ezek a, ezek a szakértők, megbeszélték, hogy milyen konkrét problémával küzdenek ezek a területek. Egyébként sokszor a tagállami jogszabályok nem, ezek a jogszabályok nem teszik lehetővé azt, hogy megfelelően rugalmasan alkalmazzák őket a periférikus régió, régiókban. Tehát nem az európai jogszabályok szab, szabnak gátat, hanem a tagállami jogszabályok rugalmatlansága. Nagyon fontos az is, hogy megfelelő partneri kapcsolatokat hozzunk el. Minden egyes szintnek megvan a raison meg megvan a jelentősége. Nagyon sok javaslat hangzott el, ezek a javaslat, ezeket a javaslatokat összegyűjtöttük és visszajutattuk Juncker úrnak. Kulcsfontosságú dokumentum lesz ez a javaslat, az Európai Parlament javaslatát fogja kiegészíteni, vagy jelentését fogja kiegészíteni, és természetesen a bizottság szolgálatai részletesen foglalkoznak ezzel, részletes egyeztetés történik. A fórumon elhangzott összes észrevételt elemezzük, hogyan lehetne javítani a helyzetet? A közleményt egyébként azelőtt fogjuk elfogadni, hogy még a, azelőtt fogják elfogadni, hogy az új pénzügyi terv megszületne. De nagyon sok újdonság van, az ultraperiférikus az, ö, régiókban nagyon sok pénzügyi lehetőség is, és Juncker úr beszédében is elmondtam, és ezt az előző vita alkalmával is hallottuk itt. Omar úr mondta ezt el az előző ülésen. Tehát nagyon kevés specifikus intézkedés született meg. A, az illetékes szolgálatokkal az, a bizottságon belül arról azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet javít, ezen a helyzeten javítani, hogyan lehet ezeket a specifikus intézkedéseket létrehozni, de természetesen nem szabad tőlük lehetetlen kérni. Úgy gondolom, hogy a prevenció, prevencióra kell törekedni, hogy ne akkor kelljen a bajt kiavítani, amikor az már megtörtént. valóban az európai programokkal kapcsolatban fölmerül az egyszerűsítés kérdés, és a fórumon is többször elhangzott ez, hogy igazi egyszerűsítés történjen, a 2020 utáni programok esetében ez még megvalósítható, mert ugye ezen régiók esetében sokszor több folyamatot, több adminisztratív eljárást is, el kell, és egymás után, vagy egymással párhuzamosan kell megoldani, és ez nagyon nehéz terhet rórájuk. Köszönöm szépen! Ezzel lezárom a vitát. Úgy látszik, nagyon gyorsan megy ma a munka. Ezzel lezárom az ülés nyilvános részét. A koordinátorok felé fordulok, Tudjuk folytatni a koordinátori üléssel most a munkát? Igen. Jó, köszönöm szépen. Akkor kérem azokat, akik nem koordinátorok, illetve nem lehetnek itt a koordinátorok ülésén, hogy fáradjanak ki.